Good evening, dear colleagues. Uh, we will start. Kellemes délután kívánok mindenkinek, kedves kollégák! Kezdjük el uh, a szakbizottsági ülést. Continuamos con... Folytatjuk. Eh, momento eh, para celebrar un debate con... A mai ülést eh, egy vitával Jurova biztos asszonynal. Először is szeretném megköszönni, hogy meg, elfogadta a meghívásunkat erre a vitára, amelynek a célja, hogy olyan témákkal foglalkozzunk, amelyek a bizottság számára és a parlamenti képviselők számára is fontosak és hogy hogyan szervezzük ezt a vitát. Ha nincsen senkinek ellenére, akkor először Jurova asszonynak adom meg a szót, körülbelül 15 percben szól majd, utána pedig felszólalásokat hallgatunk meg a koordinátoroktól, illetve a frakciók képviselőitől, utána Jurova asszony ezekre válaszolhat, ezt követően pedig egy újabb körben hallgatunk meg felszólalásokat a többi képviselőtől, hogy valahogy keretek közé szorítsuk a felszólalásokat. Szeretném, hogyha korlátozott időben szólalnának fel, hogy mindenki, aki szeretne, az megszólalhasson. Tehát az első körben három percet szeretnék adni a frakció képviselőinek, és a második felszólalási körben egy percet adnék mindenkinek. Remélem, hogy rugalmas lehetek majd. Minden esetre szeretnénk ilyen módon lefolytatni a vitát. Jurova asszony, köszönöm tehát, hogy eljött közénk, és önné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam, hogy ma beszéljek a nemek közötti egyenlőség kérdéséről az Európai Unióban, illetve a prioritásokról, amelyekkel ezen a területen foglalkoznunk kell. Visszatekintéssel kezdeném. Úgy gondolom, hogy nagyon sikeres és összehangolt volt a részvételünk az idei évi ENSZ konferencián, amelynek témája a nők helyzete, ez márciusban volt New Yorkban. Közös üzenetet alakított ki a parlament, a parlamentet a bizottsági elnökasszony képviselte, illetve a tagállamok, a miniszterek és jó magam az isztambuli egyezmény fontosságáról beszéltünk, illetve a nők elleni erőszakkal kapcsolatosan szólaltunk fel, és nagyon büszke voltam az európai csapatra, amely közös hangon szólal fel egy nagyon fontos üzenettel. Az ENSZ számára nagyon lényeges ez a téma a nő, nő, nők és férfiak közötti egyenlőség a fenntartató fejlődési célok egyike. A vonatkozó jelentés márciusban jelent meg, ez megerősítette, hogy továbbra is nagyon sok kihívással nézünk szembe, hogy valóságá váljon a nemek közötti egyenlőség, miközben a nők foglalkoztatási aránya a harmadik negyedében, 2015 harmadik negyedévében rekordot ért el, még mindig 10%-kal alacsonyabb, mint a férfiak foglalkoztatási rátája. Emellett a nők fizetése még mindig sokkal alacsonyabb, a nyugdíja pedig 40%-kal is alacsonyabb lehet, mint a férfiaké. Ezek a különbségek, illetve a foglalkoztatási különbségek sem néz ki úgy, hogy csökkennének. Nagyon örülök, hogy előrelépés történt a tagállamokban, az igazgató tanácsokban, a női részvételi arányokban az elmúlt években. Ezek még mindig nagyon kis számok. Az igazgató tanácsok kevesebb, mint negyedét alkotják nők. Ugyanez vonatkozik a politikára. Több mint 30 év múlva remélhetjük csak a teljes egyenlőség kialakulását. Ez riasztó a nők 33%-a szexuális, fizikai vagy fizikai erőszakot tapasztalt. Files we are working on. Fiatal korától kezdődően. Szeretném megkezdeni az úgynevezett munka magánélet egyensúly csomaggal. Szeretnénk új életet lehelni ebbe a, az erőfeszítésbe, előrelépés is történt. A nyilvános konzultációra adott válaszokat dolgozzuk most fel, az első elemzésből kiderül, hogy a szervezetek átfogó százalékában 97,8 százalék, illetve az egyének is egyet értenek azokkal a kihívásokkal, amelyeket a dokumentumban ismertettünk. 85 százalék egyetért azzal, hogy a szakpolitikai területek listája amelyekről összpontosítani kell, megfelelő. Ezek a területek a következők. A gyerekellátás, hosszú távú gondozási ellátások, családi alapú szabadságolás nőknek és férfiaknak egyaránt, rugalmas munkaidő nőknek és férfiaknak egyaránt, adó kedvezményrendszerek, amelyek mindkét szülő számára ösztönzők a munkavállalásra. A második szakaszban az, a konzultáció nem sokára megindul ismét. Tyson biztos és jó magam is tájékoztatjuk majd önöket az eredményekről. Ha a szociális partnerek úgy döntenek, hogy nem tárgyalnak, akkor a bizottság javaslatot tesz egy jogszabályalkotás és nem jogszabályalkotási intézkedések csomagjára különböző szempontokkal foglalkoznak ezek. Például olyan hiányosságokkal, hogy csak 6 tagállam érte el a barcelonai célkitűzéseket a gyermekgondozási intézmények tekintetében. Alacsonyak a nők foglalkoztatási rátái is. Meg kell vizsgálnunk a mai munkavállalási valóságot is, különösen a digitális korban. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy több férfi szeretne több felelősséget vállalni családjában is, de ezt eh, még különböző akadályok miatt nem teheti meg. Üdvözlöm a parlament kötelezettségvállalását, a FEM és foglalkoztatási bizottságokét különösen, a munka magánélet közötti egyensúlyra vonatkozó kezdeményezés tekintetében. Nem, soká, nem eh, régében volt egy meghallgatás is ezzel kapcsolatosan. Szeretném biztatni önöket, hogy továbbra is fontos partnerek legyenek számunkra ebben az előkészítő szakaszban, ezen összefüggésben beszélnék az ország specifikus ajánlásokról és az európai szemeszter keretében, amikor szeretnénk, hogyha a hiányosságok a női részvétellel kapcsolatosan a munkaerőpiacon ezeket is figyelembe vennénk. Erőfeszítéseket szeretnénk tenni a nők fizetésének a felzárkóztatására is. Ezzel foglalkozunk most, és vizsgáljuk a tagállamokra vonatkozó hatásokat. Fokozott jogi intézkedéseket szeretnénk tenni. A tudatosságfokozó intézkedések ezen a területen a transnacionális projektek finanszírozását is magukba foglalják. Ezek folytatódnak, valamint az egyenlőségi testületek munkájának segítsége, amelyek az egyenlő munkáért egyenlő fizetés elvét kívánják érvényesíteni a tagállamokban. A készségekre vonatkozó napirendben próbáljuk feltárni a lehetőséget a foglalkozási szegregáció megszüntetésének érdekében, hiszen ez a nők és férfiak között is fizetés egyenlőtlenségnek az egyik legfontosabb forrása. Az isztambuli egyezményről is szeretnék néhány szót szólni, amely a nők elleni erőszakkal foglalkozik. Korábban is eh, Említettük, hogy a bizottság az előző hónapban azt javasolta az EU-nak, hogy csatlakozzon az isztambuli egyezményhez. Meggyőződésem, hogy ez valóban változtatna a nők, lányok életén azzal, hogy az EU és a tagállamok hathatós intézkedéseket tennének ennek a rettenetes erőszakformának a visszaszorításában együttműködve. Az EU a tagállamaival együtt fog eh, belépni, nem az a tagállamok helyett. Az egyezmény fontos eh, aspektusai például az anyagi büntető jogra vonatkozó részek a tagállamokra tartoznak a továbbiakban is. Az EU csatlakozása további előnyöket jelent majd egy koherens EU szintű megközelítés kialakításában hathatósabb politikákat szeretnénk, jobb forrásfelhasználást, jobb eh, adatgyűjtést és hiteles hang megfogalmazását a nemzetközi partnerekkel összefüggésben. A tanácsi határozat a következtetéssel kapcsolatosan igényli majd az Európai Parlament hozzájárulását is. Remélem, hogy az önök szakbizottsága továbbra is kult szerepet játszik majd ebben a folyamatban. Az Európai Parlament erős és egyértelmű üzenetet küldhet a tagállamoknak és az állampolgároknak az Európai Unióban és az Európai Unión túl is. A nők elleni erőszak elleni fellépés érdekében minden eszközt felhasználunk, beleértve a jogszabályalkotást, az adatgyűjtést, a pénzügyi támogatást, a nemzeti és az állampolgári kezdeményezések számára. Csak a viselkedések és a hozzáállás megváltoztatásával előzhetjük meg az erőszakot, a nők ellen, de az is fontos, hogy ha ilyen eset történik, akkor jelentsék a hatóságoknak az áldozatok, és megfelelő támogatást, érzékeny támogatást kapjanak, amihez joguk is van. Az a szándékom, hogy intézkedésekre tegyek javaslatot 2017-ben a nők elleni erőszakkal kapcsolatosan. Gondolkodunk ezen tevékenységek jellegén és hatáján, hogy valóban előrelépés lehessen elérni az Európai Unió egészében. Továbbra is ki fogjuk használni a rendelkezésünkre álló minden eszközt a tudatosságfokozáshoz, azért, hogy a tagállamokat és a civil szervezeteket támogassuk a minimál normák kialakításában, ami az áldozatok támogatását illeti, illetve hogy a jó gyakorlatok cseréjét is elősegítsük. Ezen túlmenően eh, reméljük, hogy önökkel is jól tudunk majd együttműködni a e témában a vonatkozó EU jogszabályok végrehajtására, szigorú végrehajtására is szükség van eh, az európai védelmi rendeletre gondolok, vagy az eh, áldozatvédelmi jogszabályra, illetve az ember csempészettel kapcsolatos jogszabályra, az eh, adatgyűjtés és az ismeretek szerzése is nagyon fontos ebben az erőfeszítésben. Az Eurostattól olyan megerősítést kaptam, hogy idén megkezdik a munkát egy felméréssel kapcsolatosan, amelynek a témája a nők elleni erőszak. Egy másik fontos terület a közös munkánkban, hogy javítani tudjuk a nemek közötti egyenlőséget a döntéshozatalban. Az igazgatósági összetételre vonatkozó, jogszabályra vonatkozó vita is folytatódik, hogy elérhessük eh, a fenntartható előrelépést Európai Unió szinten eddig. Jelentős előrelépés történt eh, elsősorban azokban a tagállamokban, amelyek eh, jogszabályi lépéseket is hoztak. Úgy látjuk, hogy ahol ilyen lépéseket hoznak, az eredményes is. A tagállamok többsége az irányelvtervezetet támogatja. Sajnálatosnak tartom, hogy vannak olyan tagállamok is, amelyek nem mutattak eddig még politikai akaratot a határozott lépések megtételére. Remélem, hogy a következő Máltai elnökség prioritásként kezeli majd ezt az ügyet, és segíti a bizottság továbbra is az elnökséget abban, hogy valóságá váljon ez a javaslat. Az Európai Parlament ebben fontos szerepet kap, hogy a jelenlegi és a jövőbeli elnökségek továbbra is nyomás alatt legyenek, és a tagállamok is, azok, amelyek még mindig vonakodnak az EU kezdeményezés támogatásával kapcsolatban. A migráció kérdését is fel szeretném vetni, illetve a migráns nők helyzetét. A bizottság elkötelezett, hogy a nők védelmét itt is érvényesítse, hogy mint minden fellépésében. Ez nagyon összetett kérdés, és mind a rövid, mind a hosszú távú intézkedéseket magába foglalja. Olyanokra gondolok, mint a hotspotok, befogadó központok szervezése, hosszú távon pedig hosszú távú integrációs kezdemény, intézkedések, foglalkoztatás, oktatás területén. Tudom, hogy a parlament Nőgi Bizottsága mindig nagyon fontosnak tartotta ezt a területet, ez nagy kihívás mostanában. A tagállamok minisztereivel továbbra is egyeztetni fogunk erről, ők szeretnének ezzel a témával kiemelten foglalkozni. Az Európai Intézménnyel, az e- nemek között egyenlőséggel foglalkozó egyen intézettel is együtt dolgozunk. Idén például a, ez az intézmény, az EGE, e, egy jelentést ad ki a női szegénységről, és az nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó indexet is újból megjelentették 2017-ben. Ez majd also convinced that EGE e will contribute. A egyenlőtlenségek különböző formáival foglalkozik. A kommunikációs tevékenységeinkben is érvényesítjük ezeket a szempontokat. Köszönjük szépen a konstruktív támogatást. Az a szándékom, hogy konkrét eredményekről, konkrét előrelépésről szeretnék beszámolni a nemek közötti egyenlőség területén, és nagyon kíváncsian hallgatom az önök véleményét, és a kérdéseiket is szeretném megválaszolni. Köszönöm. Por, por su presentación. Comenzamos eh, con las intervenciones eh, de los grupos. En nombre del PP tiene la palabra la señora Merci Madame la Présidente. Merci de votre euh, présentation, Madame euh, la Commissaire. Merci aussi de votre... Euh, Ki vagy? Köszönjük a biztos asszony előadását. A FAM szakbizottságban volt időnk eddig is arra, hogy láthassuk, hogy ön személyesen milyen fontos szerepet vállal ezen számunkra nagyon fontos kérdésekben. A különböző témákban, amelyekről beszélt, egyet szeretnék most kiemelni, és eh, Korácia Bild eh, alkoordinátorunk is eh, szeretném, hogyha elmondhatná a véleményét a számunkra prioritást élvező kérdésekkel kapcsolatban. Persze ez nem egy kizárólagos lista, a néppárt véleményéről beszélek tehát. Ön említett a fizetésekben és a nyugdíjakban látható nemek közötti különbségekről. És hát az biztos, hogy az elmúlt időszakban nem láttuk, hogy ezen különbség csökkent volna. Ezen állandó különbségek, bérkülönbségek, nyugdíjkülönbségek jogosan aggasztják a polgárainkat. A gender pension gap, tehát a nyugdíjakban látható nemek közötti különbség nagyon fontos témává válik. Erről tanulmány készült 2015 júniusában a tanács következtetéseiben is megemlíti ezt a fejleményt, és hogy ez ellen fel kell lépnünk. Ön szerint melyik a leghasznosabb eszköz amelyet felhasználhatnánk arra, hogy sikerüljön változtatni a dolgokon, és a tagállamokat jó irányba indítsuk el. Egységes megközelítést kell lealkalmazni, alkalmazni, vagy vannak ennél esetleg árnyaltabb eszközök, amelyek lehet, hogy hasznosabbak lehetnének? Tehát ön szerint mely kezdeményezést kellene elsősorban támogatni a következő időszakban. A Women on Board kezdeményezéssel kapcsolatban természetesen fenntartjuk a politikai nyomást, hiszen mi is azok közé tartozunk, akik mindentőlünk tehetőt megteszünk azért, hogy a még ellenálló tagállamokban is sikerüljön előrelépni ezen témában, és jó irányt vegyenek a dolgok. Hiszen közösen akarjuk ezt az utat végigjárni önökkel. Köszönöm. Köszönjük szépen. Hát asszony következik az SND nevében. A szocialisták és demokraták frakciója szeretné megköszönni Jurova asszonynak, hogy eljött hozzánk, és lehetőséget adott nekünk, hogy megbeszéljük ezeket a kérdéseket önnel. A barcelonai célkitűzések már néhány éve velünk vannak, és sajnos azt látjuk, hogy igen kevés tagállamnak sikerült ezeket megvalósítani. Nagyon fontos számunkra, a bizottság és a parlament számára is, hogy megtegyük az első lépéseket, Azért, hogy a szülői szabadságot mindenki számára lehetővé tegyük. A gyermekgondozást is lehetővé kell tenni, és a nőket segíteni kell a munkaerőpiacra való visszatérésben de ebben sajnos még nem sikerült áttörést elérni, a lehetőségek még korán sem egyenlőek, akadályok tornyosulnak még ennek az útjában. Ezt elmondtam már korábban is, de most is elismételném, hogy sajnálatosnak tartom, nagyon elszomorít az a tény, hogy a stratégiát felhigították jogi szempontból. Úgy gondolom, hogy a tagállamokban több lehetőségünk lenne az akadályokat leküzdeni egy erőteljesebb szöveggel. Tehát a szocialisták és demokraták sajnálatosnak tartják, hogy még mindig nincs esélyegyenlőségi stratégiánk. Gazdasági szempontból ebből mindenki csak mindenkinek csak előnye származhatna, a nők megjelenének a munkaerőpiacon, és megragadnák a lehetőségeket, ebből pedig az egész unió profitálna. Tehát szerintem nagyon sok okunk van arra, hogy ezt megpróbáljuk megvalósítani. Ami a nők az irányításban irányelvet illeti, itt már történt néhány lépés. Mégis elgondolkodtatott, hogy mennyire jutottunk messzire. Aztán itt van az isztambuli egyezmény, nagy örömmel hallottam, hogy a bizottság eh, elindította ezt a kezdeményezést, és igyekeznek eh, gondoskodni arról, hogy mi az unió szintjén és az uniós intézmények szintjén eh, végrehajtsuk az isztambuli egyezményt. Azt gondolom, hogy ez is nagyon nagy eredményekre vezethetne. És nagyon sajnálatos, hogy a jogosultságok ebben nem szerepelnek, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek nem vezettek be a nemek közti erőszak esetére büntető szankciókat, de nagyon örülök, hogy elindultunk ebbe az irányba. Köszönöm. Köszönjük, hát asszony. Az Alda nevében Milner asszony következik. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a biztos asszonynak is, hogy eljött hozzánk és hogy eszmecserét folytatott velünk. Nagyon fontosak a témák, amelyeket elhozott nekünk. Az Ade nagyra értékeli ezt. Van néhány kérdésem, amelyet már ön is felvetett, és szeretnék egy kicsit ezekbe mélyebben is belemenni, hiszen együtt voltunk New Yorkban, és ez nagyon érdekes tapasztalat volt a parlament számára is, és most először jutottunk fontos szerephez Európai Unióként és úgy gondolom, hogy ezt a szerepet lehetne még tovább fajsúlyosabbá tenni a következő években. De ami a következtetéseket illeti, nagyon messzire mutatnak a bizottság következtetései. És természetesen hozzá vagyunk szokva európai oldalról is ahhoz, hogy nincsenek konkrét intézkedések. Én mégis szeretném tudni, hogy mik az ön nézetei, mi lehetne az Európai Unió szerepe a legnagyobb esélyegyenlőségi kihívások leküzdésére. Hallottunk már eh, néhány mondatot, de azt hiszem, hogy mindannyian úgy láttuk, hogy ez egy nagyon eh, érdekes találkozó volt, és szeretném, eh, hogyha elmondaná, hogy önnek mik az elképzelései nemzetközi szinten. A második kérdésem olyasmi, amire szintén sor került már korábban. A menedékkereső, menedékkérő nők, illetve az ő sajátosan kiszolgáltatott helyzetük. Lehet, hogy a biztosok kollégiumában is szóba került már ez. Ez a helyzet jelenleg fennáll, és a következő hónapokban vagy akár években nem is fog ez megváltozni. Ezért jó lenne eh, előkészítő intézkedéseket hozni. A legutolsó kérdésem pedig a következő. Melyek a bizottság prioritásai a nemek közti egyenlőség stratégiájának a végrehajtásában? Erről is kérem, hogy mondjon néhány szót. Végül pedig szeretnék önnek köszönetet mondani azért, hogy a biztosok kollégiumát arra sarkalta, hogy írják alá az isztambuli egyezményt. Azt gondolom, hogy ez nem pusztán formaság, ez egy politikai üzenet is. Azt jelzi, hogy ahogy azzal mi is tisztában vagyunk, ön személyesen küzd ezért az ügyért, és ezt nagyon köszönjük. Gracias, señora Binder. Köszönjük. Ague nevében Avir asszony következik. Tack så mycket för att du kommer hit, kommissionär Jourova, eh, och diskuterar med oss. Köszönöm szépen, Jourova biztos asszony, hogy eljött hozzánk, és bizonyára nem fog meglepődni azon, hogy mi a GUE részéről eh, nagyon nyugtalanítónak találjuk azt, hogy az esélyegyenlőség területén nem történik előrelépés. Ez az egyetlen terület, amely stagnál. A nők a vezetésben irányelv, illetve ennek a stagnálása különösen elfogadhatatlan. Az isztambuli egyezményhez való csatlakozást üdvözöljük, de mindannyian tudjuk, hogy ez nem elég a nők elleni erőszak leküzdésére, ennél többre van szükség. Üdvözöljük a különféle javaslatokat, amelyeket ön bemutatott, és amelyekkel a fizetések közti szakadékot kívánja csökkenteni. Úgy gondoljuk, hogy jobb gyermekgondozási intézkedésekre lenne szükség, és a nők nyugdíjhelyzetét is rendezni kellene, azért, hogy ők vissza tudjanak térni a munkaerőpiacra. Ezeken javítani kell. A szülői szabadság területén láthatjuk, hogy mi történik ezzel a javaslattal a következő években, de annak ellenére, hogy itt fontos javaslatokról beszélünk, továbbra is kételkedünk abban, hogy a bizottság egésze úgy tekint a nemek közti egyenlőségre, ahogy azt a parlament és a tanács elvárja. És ha nincs egy átfogó stratégia, akkor különféle irányokba indulhat el az egész történet. Hogyha viszont van egy olyan stratégia, amelyben mindannyian egyetértünk, akkor meg tudunk ebben állapodni a tanácssal, a bizottsággal, a parlament is tudhatja pontosan, hogy milyen irányba haladunk. Egy stratégia nélkül nem tudjuk előbbre vinni az esélyegyelőség ügyét, tehát fontos, hogy ez a stratégia megszülessen. És azt is szeretném elmondani, hogy az esélyegyenlőség terén nagyon sok döntés születik, de nem csak pár száz nőt kellene vezető állásokba ültetni, nem csak arról van szó, hogy egy néhány száz nő vezető pozícióban legyen. Azt szeretném, hogyha a bizottság teljes jogú partner lenne ebben a munkában, és nem önt kritizálom Jirova asszony, hanem a bizottság egészét. Köszönjük szépen, Björk asszony. Reintke asszony következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, és a magam részéről is köszönöm azt, hogy folyamatosan kommunikál velünk a biztos asszony. Köszönöm, hogy ilyen rendszeresen ellátogat hozzánk. És amit hallottunk öntől, abból azt látom, hogy ugyanazok az aggájaink a nők esélyegyenlőségével kapcsolatban és ez összecseng azzal, ahogy én látom a helyzetet. És jó lenne, hogyha néhány példáról is beszélnénk, hogyan lehetne megoldani a helyzetet. Ugyanis én jelenleg azt látom, hogy a kisebbségek esélyegyelőség és alapvető jogai sérülnek, és azt látjuk, hogy a blokkoló kisebbség nem csak a haladást akadályozza meg, hanem megtámadja az Európai Unió régóta fennálló alapelveit is. És azt hiszem, hogy önnel közösen kell együttműködnünk egy mélyreható stratégia kialakításában. Csak egy példát szeretnék mondani, hiszen bizonyára ön is tudja, hogy ma délelőtt a holland elnökséggel cseréltünk eszmét, és az ő egyik prioritásuk az LMBTI egyenlőség volt, és Magyarország eh, akadályozta meg azt, hogy ez bekerüljön a eh, tanácsi következtetések közé, és tudom, hogy ez a helyzet önöknek is eh, fontos. Tehát azt látjuk, hogy mindannyian egységben tudnánk előrelépni bizonyos területeken, de közben emberek egy kis csoportja a tanácson belül nem engedi azt, hogy ez az előrelépés megtörténjen. Azt gondolom, hogy sokkal nagyobb nyomást kell gyakorolnunk annak érdekében, hogy olyan helyzetet teremtsünk, ahol ezt a blokkot meg tudjuk szüntetni, és ez nem csak az úti terv kapcsán merül fel, hanem a horizontális egyenlőségi irányelv, a nemek közti egyenlőség stratégiája, illetve itt van az is, hogy hogyan lépjünk előre a munka és magánélet egyensúlyának kérdésein. Egyes tagállamok blokkolják itt az előrelépést. Azt hiszem, hogy ezt nyíltan ki kell mondani, mert minden erőnket össze kell adnunk, hogy ez ellen fellépjünk. És a második dolog, amit meg szerettem volna említeni, az, hogy bizonyára ön is tudja, elfogadtunk a szakbizottságban egy jelentést a nők felhatalmazásáról a digitális korszakban. És ezt ön is említette a bevezetőjében, de úgy gondolom, hogy ön biztosként saját kezdeményezéseket is indíthat, például a digitális munkahelyekért való koalíció, vagy a a nemek közti egyenlőség integrálása a digitális stratégiába. Jövő héten a mini plenárison fogunk szavazni erről a jelentésről, és azt gondolom, hogy ez lehet az egyik eszköz, vagy egyik kezdeményezés, amelyet ön is felhasználhat, bekapcsolódhat ebbe a vitába. Így lehet olyan digitális napirendet kialakítani, amely valamennyi csoportot magában foglalja, és törekszik a nemek közti egyenlőségre. Köszönöm. Köszönjük szépen, Renyke asszony. Az hozzászólások első köre lezárult, most Jurova asszonynak adok szót, hogy válaszolhasson. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Végig fogok haladni az összes kérdésen, Először is Legrip asszony, a fizetések és a nyugdíjak közti szakadék. Én teljes mértékben egyetértek azzal, amit ön mondott, de hol van? Hát el is, el is ment már. Szerettem volna személyesen neki válaszolni. Legrip asszony sajnos elment közben. Nagyon nyíltan szeretnék most beszélni nem hittem, hogy az átláthatóság gyakorlatból jelentős eredményt tudnánk elérni, ugyanis az adatcsere határideje a tavalyi év vége volt, és jelen pillanatban értékeljük ezeket az adatokat, de nem gondolom, hogy a nemek közti fizetési szakadékot mindössze az átláthatóság erőltetésével meg tudjuk változtatni. Azzal, hogy arra sarkaljuk a munkáltatókat, hogy tájékoztassanak minket a fizetési politikájukról. Azt gondolom, hogy ezzel talán elgondolkodtatjuk őket, de nem fogjuk megváltoztatni a helyzetet. Mit tehetünk tehát? Mind a három forrásnál kell megtámadni a fizetések közti szakadékot. Az egyik a nyílt diszkrimináció. Amikor egy férfi több pénzt kap ugyanazért a munkáért, mint egy nő. Ez az egy nagyon egyértelmű helyzet. Az egyenlő bánásmód vagy a diszkrimináció ellenes irányelv a foglalkoztatásra is érvényes, és ebből hiányoznak a szankciók, és nem minden tagállam vezetett be megfelelő eszközöket arra, hogy büntesse az ilyen magatartást. Tehát amikor egy férfi mindenféle indok nélkül több pénzt kap, mint egy nő. Ezért arra lenne szükség, hogy arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy megfelelő eszközöket vezessenek be, és gyakoroljanak nyomást a munkáltatókra, és legyen lehetőség a szankcióra is. Ugyanakkor a mi adataink szerint a fizetések közti szakadékot mindössze 8%-ban okozza ez a megközelítés. Inkább a szegregált munkahelyek okozzák a problémát. Ez a helyzet például az ápolónők vagy a tanítók esetében, és jelen pillanatban nem tudok semmi olyan hatékony eszközről, amely európai szinten tudná a tagállamokat változtatásra serkenteni. De az EBSCO tanácsülésen júniusban meg fogjuk ezt vitatni, hiszen ez egy olyan probléma, amelyet meg kell oldanunk. Ide tartozik a nyugdíjak közti szakadék is, és ez is megmutatja, hogy a szociális és az adókedvezmények rendszerének megváltoztatása nélkül nem tudunk a helyzeten javítani. De sajnos ezek mind a tagállamok kezében lévő eszközök. Nagyon oda kell figyelnünk, amikor a munka és a magánélet egyensúlyáról szóló csomagon dolgozunk, ugyanis ez akár egy csapdahelyzetet is teremthet. Ezzel lehetővé tesszük a részmunkaidő kiterjedt alkalmazását, ami lecsökkentheti a fizetéseket. Nem ezt akarjuk elérni, szeretnénk a nők számára megadni annak a lehetőségét, hogy a nők egyszerre alapíthassanak családot, és kereshessenek pénzt, illetve vállalhassanak munkát. És ez segítene nekünk is a fizetési szakadék csökkentésében. Ha önöknek van ötletük arra, hogy a szegregált munkahelyeket hogyan szüntessük meg, akkor kérem, hogy szóljanak nekünk, ugyanis nem tudjuk, hogy hogyan tehetnénk ezt meg, ha csak nem kótát vezetünk be a férfiakra, de higgyék el, hogy ezt én sem szeretném, nagyon sokat bírálnak minket a kvóták miatt már most is. A fizetése közti szakadék harmadik forrása a nők és lányok alacsony önbecsülése, illetve az oktatási döntéseik. A lányok sokszor olyan területeken tanulnak, amelyek nem olyan jól fizetettek és keresettek a munkaerőpiacon. És ezt az új európai készség napirendben fogjuk majd kezelni. Ha követik a tevékenységünket az oktatási és a munkapolitikában, akkor tudhatnak is már erről. Én ugyanis megpróbáltam ezekbe a fontos politikákba integrálni a nemek közti egyenlőség politikáját. Ugyanis támogatnunk kell a fiatal lányokat és nőket abban, hogy jó iskolákban tanuljanak, és hogy ők is lehessenek technológiai vezetők. Amikor technológiai vállalatok vezetőivel beszélek, és azt próbálom elérni, hogy a nők jobb helyzetbe kerülhessenek és menedzserek lehessenek, akkor mindig, mindig csak azt mondják, hogy a nők nem érkeznek futószalagon a kiváló iskolákból. Azt hiszem, hogy ez csak részben igaz, inkább sztereotípiák működnek itt, különösen a technológiai cégeknél sokszor mondják azt, hogy nincsenek női mérnökök. De erre én azt szoktam válaszolni, hogy viszont lehetne nagyon jó marketinges vagy jogász, akit alkalmazhatnának, de itt általában véget is ér a vita, mert itt igazából egy sztereotípiával van dolgunk. Ami a barcelonai célkitűzéseket illeti, ez az önhozzászólása volt, Megdöbbentő, hogy a gyermekgondozási intézmények hiánya mennyire tükröződik a munka és magánélet egyensúlyáról szóló konzultációkban is. Mindenki megérti, hogy a nők, vagy inkább a szülők igénylik ezeket az intézményeket, ahová a gyermekeket elhelyezhetik, hogy dolgozni tudjanak de mégis azt látjuk, hogy nagyon sok tagállamban nincs kellő számú ilyen intézmény. Ezért én erőteljesen támogatom az illetékes minisztereket abban, hogy nézzenek rá a vonatkozó alapokra, például az Európai Szociális Alapra és Regionális Fejlesztési Alapra, amelyet beruházási pénzzel vegyítve meg lehet változtatni a tagállamok prioritásait is. Ugyanis idén vizsgáljuk felül az operatív programokat, és azok a tagállamok, amelyek új prioritásokat jelölnek ki, javasolhatnak változtatásokat. Ez tehát továbbra is nyitva áll, nem tudom hány tagállam fog élni a lehetőséggel. Nagyrészt pénzkérdés ez, de szerepet játszanak a sztereotípiák is, miszerint a nők otthon akarnak maradni a gyerekükkel, és nem akarják bölcsödébe és óvodába adni a gyerekeiket eh, három éves kor előtt. De van itt eh, egy újdonság, ami relevánsabb lehet az integrációs politikában is, különösen a roma polgárok esetében, ugyanis vannak olyan tagállamok, eh, amelyek bevezettek jogszabályokat, melyek értelmében a roma gyerekeket már négy vagy öt éves kortól óvodában kellene elhelyezni, hogy jobban felkészüljenek az alapfokú oktatásra. De ez egy másik történet, elnézést, kicsit eltértem a tájtól. Ami a nők a vezetésben programot illeti, hol is tartunk jelenleg? Önök közül egyesek megköszönték, hogy időnként felkeresem önöket, és én ennek nagyon örülök, de mégis szeretnék önöknek valami újat mondani, és itt sajnos nem tudok fejleményekről beszámolni. Ugyanis azóta, hogy legutóbb itt voltam, nem történt előrelépés, még mindig szükség van arra, hogy egyes kisebb tagállamok és egy nagyobb tagállam átjusson a tanácsban jelenleg meglévő blokkoló kisebbségem. Jelenleg is tárgyalunk tehát Németországgal, Hollandiával, Dániával és Magyarországgal is. Van még más tagállam is? Igen, Hollandiát már említettem. Reméljük, hogy a Máltai elnökség jövő évben majd változtatni tud ezen, de én megígértem, hogy a cégekkel fogunk intéz, intenzíven együttműködni. És ezt meg is tesszük. Én nagyon gyakran kapcsolat, keresem a kapcsolatot a legsikeresebb cégekkel, és mindig azt mondom nekik, hogy jobb ezt önkéntes alapon megtenni, mintha jogszabályjal kényszerítenénk őket. Ez inkább csak vicc. De legtöbben mégis megértik, hogy az igazgató tanácsokban a nők szerepeltetése az üzletnek is jót tesz és hasznos. És számos olyan üzletfejlesztési és emberi erőforrási stratégiát láttam már, ahol cél a nők beemelése a vezetésbe. Tehát azt reméljük, hogy jogszabályok nélkül is el tudunk érni bizonyos előrelépést, de továbbra is megpróbáljuk elfogadtatni a jogszabályt is, amelyel hamarabb bekövetkezhetne ez a fejlődés. Ami pedig az isztambuli megállapodást illeti, mi is szeretnénk, hogyha még idén sikerülne ezt tagállami szinten elfogadni. Nem látom, hogy ennek ott különösebb akadálya lenne, azt hiszem három olyan tagállam van, amely nem ratifikálta még a szerződést. És nagyon fontos, hogy felismerjük, az isztambuli egyezmény konkrét intézkedésekhez fog vezetni, amelyeket csak a tagállamok tudnak meghozni ugyanis az uniónak nincs erre kompetenciája. Tehát közösen kell erőfeszítést tennünk, ez egy vegyes megállapodás, és mindannyiunknak el kell végeznünk a magunk feladatát. Az isztambuli megállapodás a nők elleni erőszak elleni fellépés egy fontos eszköze. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon praktikus jogszabály, és ez átvezet engem az erőszak témakörére. Erről szeretnék még néhány szót szólni, ugyanis szeretnék önöktől ötleteket kérni. 2017-ben szeretnénk meghirdetni a nők elleni erőszak elleni küzdelem évét. És olyan intézkedéseket szeretnénk itt bevezetni, amelyek eredményre vezetnek majd. Itt lesz egy általánosabb szintű kampány, egy európai szintű platform, pán-európai kampány nem lesz, ugyanis meg vagyok győződve arról, hogy a nők elleni erőszak nem... Ez az ébresztő órám volt. Tehát a tagállamokban különféle formát ölt a nők elleni erőszak, és az intenzitás is eltérő. Például Spanyolországban a családon belüli erőszak okoz szörnyű eseteket. Németországban közterületen történik sokszor zaklatás. Vannak olyan országok, ahol számos különböző típusú erőszak is megjelenik, például az etnikai kisebbségek körében is, és a kampányjal meg kell céloznunk a megfelelő valódi problémákat minden egyes tagállamban ezért örültem nagyon annak, amikor a miniszterek New Yorkban beszéltek erről, ugyanis a nemek közti egyenlőség politikájáról ott tartottak egy miniszteri szintű ülést. És itt azt hallottuk, hogy részt fognak venni 2017-ben ebben az akcióban. Jövő héten egy levelet fogok nekik küldeni, ugyanis azt szerették volna New Yorkban, hogyha mi elküldjük nekik az ötleteinket. Ennek egy gyakorlati oka van, szeretnék ezt betervezni a 2016-as költségvetésbe. Tehát ők ezt komolyan gondolják. Egyes miniszterek már meg is ígérték, hogy be fogják ezt illeszteni a költségvetésbe. Ez lesz tehát a közös tevékenységünk, amelyet a tagállamok fognak társfinanszírozni, de a bizottságban lesz egy mainstreaming típusú törekvés is. Nem értek egyet azzal, hogy ha nincs a stratégia, akkor az egész bizottság ne lenne ebben érintett. Ugyanis nagyon pozitív reakciókat kaptam Navracsics kollégától, Andrukaitis kollégától, az egészség, oktatás és biztonsági területen, és hozzájuk is azt a kérést intéztem, hogy osszák meg velünk az ötleteiket arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnának ők bevonódni ebbe a kampányba. Az alulról szerveződő kezdeményezéseket, civil szervezeteket finanszírozni fogjuk, a szakértő kiképzésében is részt veszünk, és itt szeretném ismét önöktől hallani, hogy önök szerint a mi gondolkodásmódunk megfelelő-e a kampányjal szerintünk a nőket és a rendfenntartó szerveket, tehát a biztonságért közvetlenül felelős helyi rendőrségeket kívánjuk megcélozni. Ugyanis a legfontosabb problémánk az, hogy a nők nem is fordulnak a rendőrséghez, ugyanis nem bíznak abban, hogy tényleg segítene nekik valaki. Természetesen a, a férfiakra és fiúkra is oda kell figyelnünk, de egy megfelelő keverékét kell ezeknek előállítani, és a megfelelő célcsoportokra irányozni a kampányt. Ennyit tehát az erőszakról, és még meg fogom önöket keresni konkrét javaslatok iránti kéréssel. Björk asszony a nők az irányításban ez érdekelte, azt hiszem, hogy erre már kitértem. Mlinár asszony és az egyáltalán nem könnyű kérdései, legalábbis ez a kérdés nem volt egyszerű. Az EU szerepe a nemzetközi kapcsolattartásban. Természetesen New Yorkban nagyon is az európai ügyekre koncentráltunk, különösen a migrációra és a migráns nők integrációjára. De ami a nemzetközi elemeket illeti, konkrét célkitűzéseket és mutatószámokat is tartalmazó programot fogadtunk el és ezen a területen ez a stratégia a méltóságra és az integritásra koncentrál, és ezzel vissza is kanyarodtunk a nők elleni erőszak kiküszöböléséhez világszerte, illetve a nők gazdasági felhatalmazása és oktatása is kiemelt szerepet kap. Kollégám Veronika Mogherini igen elkötelezett a gender ügyek mellett, és ő is szeretné szakpolitikákkal javítani a helyzetet, különösen Afrikában és olyan térségekben, ahol a nők a szegénység és az erőszak miatt szenvednek. Ennyit tehát a nemzetközi kontextusról. New Yorkban szembesültünk eh, azzal a helyzettel, amelyet Reintke asszony eh, megemlített, komoly vitáink voltak a lengyel és magyar kollégákkal, ez sem titok. Hogyan látjuk mi a reproduktív jogokat és a nők egészségügyi kérdéseit? Meglehetősen eltér ebben az álláspontunk. És figyelnünk kell arra, hogy a magyar és a lengyel kollégák álláspontja tükröződött a javaslatunk iránti hozzáállásunk jogban is, például a bejegyzett élettársi kapcsolat, a tulajdonjogok, ezek is az én portfóliómban tartoznak, de a júri szakbizottságban szoktam inkább erről beszélni. Azt gondolom, hogy meg kell birkoznunk az előttünk álló helyzettel. Mindenkinek különbözőek a prioritásai, és különböző irányban gondolkodik, és mindenki másképp közelíti meg ezeket a témákat. És azt gondolom, hogy ez egy folyamatos párbeszéd. Állandóan párbeszédet kell folytatnunk arról, hogy mennyire tudjuk megérteni egymást, és mennyire tudunk közösen elérni bármit is. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz vitát várhatunk az LMBTI vitáról szóló tanácsülés során is, ugyanis konkrétan ez lesz az a pillanat, amikor ez a sok különböző vélemény kibontakozik. Ami a migrációt illeti, két szemszögből próbálunk erre tekinteni. Egyrésztről a menekültügyi központokban fennálló súlyos problémák megoldására, folyamatos párbeszédben állok Szavarmopulosz kollégámmal, akinek az a feladata, hogy a humánus körülményeket biztosítsa, és gondoskodjon a menedékkérőkre vonatkozó szabályok betartatásáról. megpróbáltam az ő érdeklődését felkelteni az iránt, hogy a nők és a gyermekek számára a legjobb feltételeket tudjuk biztosítani a biztonság és a migrációs napirend keretében is, és látható, hogy ez ott is megjelent. De természetesen az európai dokumentum az egy dolog, egy másik dolog pedig az, hogy a tagállamok amelyeknek ténylegesen gondoskodni kell a migránsokról, hogyan teszik ezt meg. Ez az utánkövetés területén is fontos. Tudom, hogy ezt otthoni kollégáim megteszik. Az orvosi szolgáltatásokat is figyeljük, és megteszünk mindent, hogy biztosítani tudjuk a legfontosabb biztonságot, hogy kezeljük az embercsempészet, a kényszer prostitúció, rabszolgaság, kényszerházasságok problémáit, amelyek mind megjelennek ott, ahol nagy számban élnek migránsok. Azt gondolom, idén ez a legsúlyosabb problémánk. Persze nem tudom, hogy ezekben a vészterhes időkben még milyen probléma merülhet fel, de tavaly a migránsok 80%-a fiatal férfi volt, idén pedig a migránsok nagy része nőkből és gyerekekből áll, és különösen sokan vannak kísérő nélkül érkező kiskorúak. Svédországban, Németországban is előfordulnak olyan gyermekek, akiket bandák molesztáltak. Nagyon összetett ez a helyzet, és minden rendelkezésünkre álló eszközt használnunk kell a tagállamokkal közösen, hiszen ők vannak az élvonalában ennek a küzdelemnek ők tudják csak biztosítani a migránsok számára a védelmet. Az igazságügyi és belügyi miniszterek tanácsára is elvittem ezt a kérdést. A második szemszög, amelyből tekinthetünk a migráns nőkre, hogy mi fog velük történni, miután letelepettek valahol Európában. Már megbeszéltük a miniszterekkel is, hogy célzott programokra van szükség a nők számára, hogy nyelvtanfolyamokra járhassanak, munkahelyeket kínáljanak nekik, illetve olyan feltételeket teremtsünk nekik, hogy a gyermekeiket el tudják látni. Ez a digitális napirend szempontjából is fontos, ugyanis nagy lehetőségeket látunk ebben. A nők számára integrációs csatorna lehet a digitális szféra, ugyanis ez egy nagyon nyitott és elérhető, hozzáférhető eh, világ. Ennyit tehát a migrációról. Szeretném elmondani, hogy eh, nagyra tartom a Hannibal ajánlást és véleményt, ugyanis abban minden szerepel, amit eh, megtehetünk és amit meg kell tennünk, nem csak az Európai Unió és a Bizottság szintjén, hanem elsősorban a tagállamok szintjén. A migráns nők és az ő beilleszkedésük szintén benne van a készségek napirendjében. A nők felhatalmazása a digitális korszakban, ez is szerepel a készségek napirendjében. Erre koncentrálni fogunk, önök pedig elnőrizhetik, hogy valóban megtesszük, amit ígértünk. Ez is a mainstreaming gyakorlat része. Muchas gracias, señora Juro. Köszönöm szépen, Jurova asszony. Köszönöm szépen ezt a részletes előadást ezekről a kérdésekről. Gyakran nem azt a kér választ halljuk, amit szeretnénk. Bizonyos témákban úgy érezzük, hogy nem történik semmi, noha már a ciklus kezdete óta foglalkozunk velük. Tudjuk, hogy ezek olyan döntések, amelyeket nem olyan könnyű meghozni, de végső soron ez, ezt azok a szakpolitikák sínlik meg, ezt a késedelmet, amelyek a nők egyenjogúságát kellene, hogy biztosítsák mi továbbra is fontosan tartjuk, hogy tovább menjenek ezek a kezdeményezések jog, jogszabályalkotási területen, illetve más területeken is. Most megkezdjük a második körben a vitát, hogy felszólalhassanak az egyéni képviselők. Mint említettem, egy perc körülő időben tudnak felszólalni, hogy mindenkinek adjunk lehetőséget. Koracsavilt asszony következik. Köszönöm szépen a nők jogaival, az e- nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos fellépéséért. Nagyon sok kérdésemre már alapos választ adott. Nagyra értékelem, hogy a megelőzésre és az erőszak minden formáján nőt érint, nőket érintő erőszak minden formája elleni küzdelemre helyezi a hangsúlyt. Az isztambuli egyezménnyel kapcsolatos fellépése és az, hogy az EU ratifikációjára kell a hangsúlyt fektetni, mindenképpen nagyon fontos. Ez egy hosszú távú küzdelem lesz. Időközben persze arra lesz szükség, hogy koherensebb, hatékonyabb megközelítést alakítsunk ki az erőszak elleni fellépésben. Milyen egyéb lépésekkel lehetne rávenni a tagállamokat arról, hogy ratifikálják ezt az egyezményt, és azokat, akik már ratifikálták, hogy azt végre is hajtsák? A második kérdésem. Ma délelőtt szavaztunk egy végrehajtási jelentéstől az emberkereskedelmi irányelvvel kapcsolatban. Sajnos a bizottsági jelentést még mindig nem kaptuk meg, úgyhogy ezért akartam feltenni a kérdést, hogy hogyan haladnak ezzel. Mindenképpen tudnunk kell, hogy a tagállamok mit csinálnak. Az emberkereskedelem egyre inkább sajnos érinti a nőket és a lányokat, és döbbenetes statisztikák láttak napvilágot. Sajnos a migrációhoz is köthető mindez. A harmadik kérdésem egy világszintű fellépés New Yorkban sikerült ezzel kapcsolatban egy csúcsot kialakítani. Én remélem, hogy Isztambullal kapcsolatban ugyanezt el tudjuk érni. Hogyan lehetne áramvonalasítani a humanitárius csúcson a lányok kérdését, a nemi csonkítás kérdését, a kényszerházasságot, már fiatalkorban, és a nőket érintő erőszakot, valamint a reproduktív jogokat lányok tekintetében, hogyan lehet ezeket megerősíteni a humanitárius fellépésünkben. Az isztambuli csúcson remélem, hogy ezzel kapcsolatban erős, egyértelmű és egységes hangot tudunk hallatni a humanitárius helyzetről, tehát az Európai Parlament nagyon szívesen szeretne több mindent hallani. Az utolsó kérdésem pedig, mivel csatlakozásról beszéltünk, ez felmerült-e az, hogy mikor vetődne fel az, hogy az EU csatlakozzon a gyermekügyi ENSZ egyezményhez? És köszönöm szépen, hogy a kollégám átadta a hozzászólás idejének egy részét. Ábra. Tessék a következő felszólaló. Mich viel dem, dem Lob anschließend. Köszönöm szépen. Én is eh, szeretnék gratulálni a biztos asszonyhoz, és közben elmondani, hogy egyszerűen türelmetlen vagyok. És eh, a női mozgalom mindig egyfajta eh, türelmetlenséget is magában foglal. Én is azokhoz tartozok, akik számára ezek nagyon lassú és kislépések. Volt egy konkrét kérdésem, erre konkrét választ várnék. Korábban biztos asszony felvetette a kérdést, hogy milyen lehetőségek vannak a szakmai szegregáció, tehát a tipikusan női szakmák szegregációjának a megszüntetésére. Hát van erre egy nagyon egyszerű válasz, hogy végre fizessük meg megfelelően ezeket a női szakmákat. Hogyha jól fizetjük ezen női szakmákat, akkor egyik napról a másikra kiegyenlítődik a nemek közötti egyensúly. Tehát, hogyha pénzt adunk a nők által végzett munkáért, akkor annak értéke is van. És felmerült még egy kérdés, az előadásában elmondta, hogy a tagállamok részint jogi lépéseket tettek, és ilyen jogi lépések következtében mindig eh, sikerre vittek egy ügyet. Tehát itt nem ö, eh, egyszerűen kérni kell, hanem jogi lépésekre van szükség ahhoz, hogy a női mozgalomban sikereket lehessen elérni. Ezért tenném fel a kérdést, hogy ön biztos asszonyként mit tesz, és a bizottság konkrétan mit tesz azért, hogy a tagállamokat rábírják arra, hogy nem kérésként felvessenek kérdéseket, hanem valóban jogi lépéseket tegyenek azért, hogy a nemek közötti egyenlőséget el tudjuk érni. Señor Sebastián, tiene la palabra. Sebastián kolléga. Very much, madam, madam <coughs> chair, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gyurova asszony. Nagyra értékeljük a lehetőséget, hogy időt szakított ránk, és kérdésekre is válaszol. Más szakbizottságokban is dolgozom. azokon a területeken már azt sem tudjuk, hogy hogy néz ki a, ez a területért felelős. Biztos ez önnel nem így van, ezért már külön hálás vagyok, nem mondom meg, hogy milyen bizottságokról beszélek. Először is az isztambuli egyezményről. Elmondta, hogy az Európai Unió készen áll az isztambuli egyezmény elfogadására. Attól tartok, hogy az előző ülésen Strasbourgban ismertetett háborúkkal kell majd megint találkoznunk, akkor tél volt, most tavasz van, megy az idő, jó lenne, hogyha ön most már konkrét dátumokról tudna beszélni a csatlakozás kapcsán. Tudjuk, hogy csak a tagállamok hajthatják ezeket az intézkedéseket teljes mértékben végre, de a politikai üzenet erős volna, hogy ezek felé, a tagállamok felé is, amelyek még nem ratifikálták az isztambuli egyezményt. A második kérdésem a nők elleni erőszakkal kapcsolatos. Az Európai Bizottság, mint ön elmondta, támogatja a tagállami erőfeszítéseket a nők elleni erőszak ügyében. Az Európai Egyenlőségi Intézet és az Alapjogi Ügynökség jelentésében azt is láthatjuk, hogy ezek az erőfeszítések bizonyos országokban nagyon gyengék, ez komoly probléma. Nincsen közös jogi keret, és bizonyos országokban vannak olyan jogi lehetőségek, amelyekkel megpróbálják elfedni ezeket a bűncselekményeket, mint például szenvedélyből elkövetett bűncselekmény, stb. Az gondolkodnak-e európai szintű irányelvbe ebben a témában? Azt is szeretném tudni, hogy bár természetesen ez a szakbizottság támogatja ezeket az erőfeszítéseket, ránk mindenképpen számíthat az Európai Bizottság ezen erőfeszítésekben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sebastián úr. Szodrova asszony következik. Köszönöm szépen. Biztos asszony, köszönöm szépen, hogy ilyen gyakorlatilag közelíti meg ezt a kérdést. Többször elmondta a biztos asszony, hogy a jogszabályalkotás önmagában nem elégséges, hanem gyakorlati végrehajtásra is szükség van azon intézkedések tekintetében, amelyek most szóba kerültek. Kedves kollégák! Mindannyian tudjuk, hogy a nemi alapú megkülönböztetés tiltott. Mégis nagy a férfiak és nők közötti fizetésbeli, illetve nyugdíjbeli különbség. Ez a szakadék ténylegesen ott álltunk a jövedelmek tekintetében is, nem csak a fizetéseknél. Ez tehát egy tiltott jelenség, mégis vannak olyan jelenségek, amelyek nem a jogszabályokból származnak, hanem a gyakorlati alkalmazásból. A tagállamok feladata volna, hogy tegyenek ezen a területen. Biztos asszony. Talán figyelembe kellene venni a kutatások eredményeit azzal kapcsolatosan, hogy mi a helyzet azon nők esetében, akik gyerekekről gondoskodnak, és azoknál, akik nem. Talán be lehetne bizonyítani, hogy azok a szülők, akik, a, akik gyereket gondoznak, azok ellen diszkrimináció érvényesül a jövedelem területén. Ha egy anya otthon marad az első gyerekével, második gyerekével, három-négy év után teljesen másféle indulási esélye vannak egy ilyen nőnek. Ezt a problémát meg kell oldani, és nagyra értékelem ezt a javaslatot, amelyet a munkadokumentum tartalmaz, vagyis, hogy a nők 40%-a a magasabb pozíciókban az Európai Bizottságban. Vannak-e konkrét intézkedések, történtek-e ilyenek? Meggyőződésem, hogy ezek a konkrét lépések a legjobb módja annak, hogy eredményeket érjünk el. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Ráncsila asszony következik. Köszönöm, doamnă președinte, doamnă comisar. Ne bucură prezența dumneavoastră în mijlocul... Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Biztos asszony, köszönöm, hogy eljött közénk, és nagyon örülünk annak, hogy ezt a megközelítést ismertette. Ezek a témák igen aggasztóak számunkra is itt a szakbizottságban, de minden tagállamban is aggodalmat keltenek. Elmondta, hogy 2017 a nők elleni erőszak elleni küzdelem éve. Különböző állásfoglalásokban próbáltunk ezzel ellen fellépni, például a megfigyelő központ létrehozásával az Egyenlőségi Intézmény részeként. Ehhez persze több pénz kell, több forrás és több emberi erőforrás, hogy az intézet ezt a szerepet be tudja tölteni erről, mit gondol, köszönöm szépen. Utolsó felszólalóként eh, Rodriguez asszonynak adom meg a szót. Senhora Comissária, agradeço a sua presença eh, e naturalmente lhe dou os parabéns por todos os... Biztos asszony, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és én is gratulálni szeretnék az eddig erőfeszítéseiért, ami az isztambuli egyezmény ratifikációját illeti. Lenne néhány egyértelmű kérdésem. A nők biztonságáról és a migrációról volt szó, valamint mert beszéltünk az LMBTI közösség jogairól. Milyen intézkedéseket terveznek az a, azon országokra vonatkozóan, akik nem tartják tiszteletben a nők jogait és az LMBTI közösség jogait? A néppárti kollégák is felvetették azt, hogy hogy állunk a nők nemi csonkításának kérdésével. Nem volt egyértelmű számomra, hogy mi is a helyzet, hogy a bizottság mennyiben tudja felügyelni ezen tagállamokat. És lenne egy politikai kérdés, kérdésem is. A bizottság tervezi-e, hogy az Air france kapcsolatban megnyilatkozzon? Az Air France kötelezi a hosteszeket arra, hogy az Iránba irányuló járatokon fejkenőt hordjanak. Az Air France-nál, hogyha egy hostess nem hajlandó, egy stewardess nem hajlandó fejkendőt hordani, akkor emiatt diszkriminálják őket. Köszönöm szépen, biztos asszony. Akkor kérem, hogy használja ki a következő, következő időszakot arra, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Koracabelt asszony az isztambuli egyezményt említette, hogy hogyan ösztönözzük a tagállamokat. Megpróbálom nyomást gyakorolni rájuk, ennyit tehetünk mindössze minden lehetőséget kihasználunk erre. Amint elmondtam, az, hogy az EU csatlakozzon az isztambuli egyezményhez, önmagában nem tölti be a hivatását, hogyha a tagállamok nem végzik el a saját feladataikat. Ami a büntetőjogi szempontokat illeti, anélkül, hogy a bűncselekményeket megfelelően meghatároznák a vonatkozó jogszabályokban. Az elkövetőket soha nem lehet elrettenteni ezen tettek elkövetésétől. Nincsen külön jogszabályalkotási kezdeményezésünk a ratifikáció elősegítése érdekében, de most egyetlen tagállamnál sem látok áthidalhatatlan akadályt. Általános észrevételként, hogy reagálják az észrevételeire, amikor a jogszabályokatást sürgeti. Természetesen ez az ideális eszköz, amikor valamit elő akarunk segíteni, vagy rábírni valakit arra, hogy így vagy úgy járjon el, vagy jogi eszközökkel próbálunk valakit eltéríteni valamilyen cselekménytől. Ön is tudja, hogy a nemek között egyenlőség területe különleges terület, amely a kulturális, kulturális hagyományokat és sztereotípiákat is nagyon érinti. Ezeket nem lehet pusztán jogszabályalkotással eltörölni, vagy megváltoztatni. Másfél évnyi munka után arra a pragmatikus következtetésre jutottam, hogyha egy bizonyos jogszabályt felcímkézünk női egyenlőséggel, akkor nem működik. A mi köreinkben sem, a tagállamokban, meg bizonyos tagállamokban, még kevésbé, sok tagállamban, hogy még konkrétabban fogalmazzak. Ezért például az élet, az munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjából bizonyos konferenciákon, fórumokon a gazdasági hatásokról beszélek, a pozitív hatásról, amelyet elérhetünk azzal, hogyha eltávolítjuk az akadályokat azelőtt, hogy a nők egyszerre vállaljanak gyermeket és munkát. Ez a jogszabályalkotással az egyik problémakör, másodszor pedig a jogszabályoknak vannak egyéb kihatásaik is, például a diszkrimináció elleni irányelvről is beszélhetünk, amelyet mindig is erőltettünk. Egyhangúságra van szükség a tanácsban, és még sok tagállamot mellé kell állítanunk. És az érveink többek között az, hogy nincsen pénzünk arra, hogy az irányelvet végrehajtsuk. Ez az egyik ellenérv. Ennyit a jogszabályalkotásról. Az emberkereskedelemmel kapcsolatosan az irányelv átültetését a bizottság felügyeli, már ami az emberkereskedelem megelőzésére vonatkozó irányelvet és a, az áldozatvédelmet illeti a tagállamoknak az irányelvet 2013 áprilisáig kellett átültetniük, eddig hatan tették ezt meg a bizottság értesítései szerint. Németországban politikai megállapodás született, és várjuk az erre vonatkozó hivatalos értesítést, vagyis 27-ből 26 tagállam értesítést tett már tehát az átültetésről. Ez egyébként Avramopoulos biztos asztalára tartozik. Ők elemzik a tagállamokat a benyújtott információkat. New Yorkban éreztem a csapat szellemet. Nagyon fontos volt az, hogy nem csak magunk között egyeztettünk, sok nagyon fontos találkozónk volt, hanem hogy a világ többi részével is szembesültünk, és megismertük a sok problémát, és az, hogy mennyire nem történt előrehaladás bizonyos területeken. Azért továbbra is azt gondolom, hogy Európa még mindig jó helyen ők számára, és hogy visszatérek néhány kérdésükre a jobb egyensúlyjal kapcsolatosan, illetve a fizetésbeli különbségekkel kapcsolatosan, hogyan az anyák gyakorlatilag ingyen dolgoznak, ez az egyik képviselő észrevétele volt. Ezzel kapcsolatosan kétoldalú találkozót tartottam egy afrikai minisztere, nem is akarom megmondani, melyik ország minisztere volt, és elmondtam neki, hogy ilyesmit tervezünk, hogy jobb feltételeket biztosítsunk a munkavállaló szülők számára. És hogy fontos számunkra, hogy a nők az otthoni munkájukért is fizetést kapjanak, vagyis ezt is értékelje a társadalom. És ő elnevette magát. Azt hitte, hogy viccelek hogy az otthoni munkáért meg akarjuk őket fizetni, és azt mondtam, hogy igen, mert a társadalomnak erre a munkára szüksége van, mert ők ezt az egész társadalomért teszik. És akkor szembesültem ezzel, hogy milyen nagy szakadék van a megközelítések között, és hát ez sajnos nincsen nagyon távol attól, a néhány európai politikussal zajlik az egyeztetésem, csak hogy illusztráljam, hogy hogyan is állunk. a szegregált munkahelyek. Ez megint egy összetett probléma. A szakszervezetekkel szeretnék szorosabb szövetséget kötni, hogy bizonyos szakmák esetében többet tegyenek a fizetések növeléséért. Készen állunk arra, hogy a saját eszközeinket felhasználjuk, amelyek rendelkezésünkre állnak annak érdekében, hogy a diszkrimináció esetén a tagállamokat felelősségre vonjuk. De ez csak egy része a problémának, hogy a férfiak több fizetést kapnak ugyanazért a munkáért, mint a nők. Az igazi probléma a munkaerőpiaci szegregáció. Azután, ha azt nézzük, hogy hogyan lehet a tagállamokat valamilyen cselekvésre bírni ezen a területen, hogyha van valamilyen ötletük, hát osszák meg velünk. Ami az isztambuli egyezményhez való csatlakozás ütemezését illeti, elmondtam, hogy mindig rosszul érzem magam, ha ide jövök még egyszer, és még egyszer ugyanazt kell mondanom. De ez nem teljesen igaz az isztambuli egyezményre, előrelépés történt. Az idei csomagban már szerepel, és most zajlik a tanácsban a vita. A tagállamok támogatják az EU csatlakozását általánosságban, és most tisztázzuk a részleteket, különösen a jogalappal kapcsolatos és az új EU kompetenciákkal kapcsolatos aggályokat. Arra számítunk, hogy a tanács idén télen döntéshoz. Persze ez a tél, ez egy trükkös fogalom, mert az idén is lehet, és jövőre is, de azért én remélem, hogy idén lesz. Ami az ENSZ egymez a gyermekjogi egyezményhez való csatlakozást illeti, nem tervezzük. Jelen pillanatban nincs ilyen terv, nem tudom, ezt kikérdezte. Az, hogy az EU intézményeknél több nő dolgozom, 40 százalék, az új főigazgatóság igazgató kinevezésénél már látható volt, és nem csak az én egyenjogosítási erőfeszítéseimnek az eredménye volt, hanem Györgyeva asszony is elkötelezett híve ennek a gondolatnak, amikor konkrét nőket konkrét pozíciókra javasol, ő mindig azt mondja, hogy nagyszerű nőről van szó, és szeretem, amikor ezt mondja, mert általában igaza is van. Igen, ez a 40% elérhető, de folyamatos erőfeszítése van szükség, és nyomás alá kell helyezni a, ny- a döntéshozókat. És az is fontos, hogy legyenek női jelöltek. Vagyis a ranglétra minden szintjén jelen kell, hogy legyenek a jelöltek. Köszönöm. Eh, eh. Köszönöm szépen, Jurova asszony. Köszönöm szépen, hogy részt vett ebben a vitában, ebben az eszmecserében a számunkra legfontosabb témák tekintetében. Remélem, hogy tudjuk folytatni ugyanezt a dinamikát. Remélhetőleg a következő megjelenése alkalmával lesznek majd olyan kérdések, amelyekre már konkrétabb választ tud adni. Köszönöm szépen, hogy eljött, és mi pedig a következő napi rendi pontunkat kezdjük el tárgyalni. Relativo al presupuesto. Ami a 2017-es költségvetést illeti. A vélemény előadója Dáncsila asszony, most meg is adom önnek a szót. Kérem, hogy mutassa be a jelentés tartalmát. de Köszönöm szépen. Ami a szakbizottságunk jelentés tervezetét illeti a 2017-es költségvetéssel kapcsolatban, a bizottság prioritásait több prioritást élvező területen mutatom be. Egyrészt koherensen kell felhasználni az erőforrásokat a nemek közötti egyenlőség szempontjából minden költségvetés eljárásban. Másodszorban a az elnök asszony mikrofonját kérem, hogy kapcsolják ki. Tehát strukturális alapok megfelelő oktatás terjesztése. Támogatnunk kell a munkahelyteremtési projekteket és a nőket és a fiatal nőket érintően. Harmadsorban megfelelő erőforrásokra van szükség a DAFNE programra. Negyedik pont. Költségvetési fellépés a menekült nők és a menedéket kérő nők esetében. Utolsóként nagyon fontos pont az Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézete. Már a biztos asszonynak is elmondtam, hogy az Európai Parlament többször is kérte az állásfoglalásaiban azt, hogy a nemi erőszak megfigyelő központja jöjjön létre a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete keretein belül. Nos, ez az az öt pont, amely megjelenik ezen véleménytervezetünkben, és várom a kollégák észrevételeit, tudván azt, hogy a határidő, a titkárság által tervezett határidőt is be kell tartanunk. Köszönöm. Köszönjük szépen. A néppárt nevében Konoszka asszony. Uh, thank you, Chair. Uh, please excuse Mr. Köszönöm, elnök asszony. Matera az hogy sajnos nem tudott eljönni, és ezért én fogom felolvasni az ő feljegyzéseit. Szeretnék köszönetet mondani Dancsila asszonynak a munkájáért. Látjuk, hogy a véleményébe bevont nagyon sok kérést, amelyet tavaly tettünk a néppárt részéről, amikor is a néppárt volt az előadó. Fontosnak tartom kiemelni, hogy mennyire fontos, olyan intézkedéseket finanszírozni, amelyeknek a célja a jó minőségű oktatás, a vállalkozás és a munkahelyteremtés támogatása. A néppárt sajnálattal látja, hogy nincsen külön költségvetési keret a Daphne-re vonatkozóan, és azt látjuk, hogy a szocialisták és demokraták egyetértenek abban, hogy ahelyett, hogy új ügynökséget hozzunk létre a nemi erőszak tekintetében, hasznosabb lenne megerősíteni a nemek közötti egyenlőség Európai Intézetét, és megfelelő erőforrásokat rendelkezésre állítani azért, hogy a nemi erőszak megfigyelő központjának a szerepét betölthessék. Köszönöm. Eh, Köszönjük szépen, Reinke asszony következik. Frau Vorsitzende. Ähm, ich würde meine Köszönöm, elnök asszony. Monika Renegen kollégám nem tudott eljönni, mert egy másik szakbizottsági ülésen vesz éppen részt, de én szeretném felvetni azon kérdéseket, amelyek szerintünk fontosak az véleménnyel kapcsolatban. Elsőként üdvözöljük azt, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó költségvetésnek központi szerepe lesz, ez az egyik legfontosabb és hasznosabb eszköz azért, hogy a költségvetésünket a nemek szempontjából egyenlő kiegyensúlyozottabbá tehessük. És köszönetet mondanék az elődönök azért, hogy ennyire központi szerepet szentelt ezen kérdésnek. Második kérdés, amelyet szintén üdvözöljük, a menekült nők helyzetére tett hangsúly. Itt a szakbizottságban is kiemeltük ezt a kérdést, és a következő hónapok egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a menekülteket az európai társadalomban hogyan lehet integrálni, és biztos, hogy a nőknek ebből a szempontból központi szerepük van, és pénzügyi erőfeszítéseket is magával van mindez, ezért helyes az, hogy a mostani véleményben központi szerepet kap ez a kérdés. Utolsóként pedig a kollégám még szeretné erősebben kihangsúlyozni azt, hogy hogyan lehet megfelelően hozzáférést nyújtani a közszolgáltatásokhoz a nők részéről, és nem csak a, az a cél, hogy a közszolgáltatásokat megfelelően felhasználják a nők, hanem a közszolgáltatások leépítése is egyértelműen érinti a nőket, ezért jó lenne, hogyha a vélemény ezen témát is felvetni. De alapvetően köszönetet szeretnénk mondani az előadónak az e- ezen javaslataiért. Köszönöm. Muchas gracias y para finalizar. Köszönjük szépen. Végül pedig Múri asszony következik. Thank you, yes, and uh, in common... Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak azt a rengeteg munkát, amelyet elvégzett. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó jelentés lett és természetesen üdvözlöm a költségvetési szempontokra való koncentrálást, hiszen természetesen ez is megosztottságot okoz a nemek között, és különösen a tudományos területeken gondoskodni kell arról, hogy a fiatal lányokat és nőket ezekre a területekre irányítsuk. És a menedékkérőkre vonatkozó mondatokat is nagyon jónak találom. Azt szeretném mondani, hogyha a gender budgetingről beszélünk, akkor konkrétan be kell beilleszteni a célkitűzéseket és annak a mérési eszközeit, és így tudunk megfelelő visszajelzést kapni, és még tovább erősíteni a sikeres kezdeményezéseket. Köszönöm. Köszönjük szépen. A vita lezárására pedig Dáncsila asszonynak adnék ismét szót. Köszönöm szépen valamennyi kollégának, hogy támogatták a jelentésem elemeit és a javaslatokat is. Biztos vagyok benne, hogy miután beérkeznek a módosítók, olyan véleménytervezetünk lesz, amely illik a létező valósághoz, és a gender budgetingre is koncentrál. Köszönöm szépen. Tökéletes. Már elfogadtuk az ütemtervet. Április 28-áig lehet benyújtani módosítókat. 13-án és 14-én júniusban lesz a szakbizottsági megvitatás, utána a költségvetési szakbizottság szavaz erről, és július 4-7-e között a plenáris szavaz erről. A napirend következő pontja a 2014-2020-as pénzügyi perspektívák eh, átdolgozása. Ennek előadója Mudi asszony, aki most megkapja a szót. Köszönöm szépen. Valószínűleg nem lesz senki számára meglepetés, hogy ennek a jelentésnek a középpontjában is a gender budgeting áll. Ki kell emelnünk azokat eh, az elemeket, amelyekről nemrég eh, beszéltünk, csak hogy a költségvetésben ezek még hosszabb távon érvényesülnek, nem annyira éves alapon. Tehát ezeket is meg kellett jelenítenem. Ami az Európa 2020-as stratégia céljait illeti, ez is tükröződik abban, ami a 2017-es költségvetésre vonatkozik, a női foglalkoztatottságot javítani kell, és gondoskodni arról, hogy a nők egyenlő fizetést kapjanak. A nők részvételét javítani kell a parlamentekben, illetve a vállalatok igazgató tanácsaiban is. Hogy ezt hogyan fogjuk elérni? A több éves pénzügyi keretben a gender mainstreamingre is szerepel egy utalást. Nagyon jó, hogy ezt így kijelentettük, de ezt cselekvéseknek is követniük kell és figyelni kell azt is, hogy hogyan történik a megvalósítás, nem csak szép szavakkal kell itt fellépni. Már az előző jelentésben is szó volt a női menekültekről és menedékérőkről, és hogy mennyire fontos az, hogy ehhez a jövőben finanszírozást is társítsunk. Ami pedig a szociális infrastruktúrába való beruházást illeti, ezzel különféle perspektívákat fogalmazunk meg, és támogatni tudjuk a növekedés és foglalkoztatás napi rendjét. A nők foglalkoztatását tudjuk segíteni, és az infrastruktúrához hozzáépíthetjük a szociális infrastruktúrát is. Végül pedig a jelentés tartalmazza az átláthatóságot, és azt, hogy a nagyon sikeres programot folytatnunk kell a TPK ciklus fennmaradó részén is. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Moody asszonynak! Azt gondolom, hogy senki sem kért most szót, ami azt jelenti, hogy a még jelenlevő képviselők tökéletesen egyetértenek a jelentés bemutatásával. Ezzel lezártuk a mai szakbizottsági ülést. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet és a türelmet és remélem, hogy a következő ülésen találkozunk. Köszönöm.